give the floor. Okay, okay so you, you start. Kedves kollégák, kérem eh, foglaljanak helyet. Nous voici réunis pour une réunion. Nagyon fontos eh, ülés ülésen vagyunk, úgyhogy eznek az ülésnek köszönhetően nagyon szűk határidőket is tartani tudjuk, és most itt egy nagyobb körben találkozunk, különböző szakbizottságok dolgoznak együtt bizalomban egymás iránt. Az ülés napirendjével kapcsolatban, ha jól tudom, akkor meg egy, egyetértés van, tessék, megadom a szót. Gostaria só de levantar uma questão que me parece relevante, é que... Egy csak egy kérdésem van, ezt akarom felvetni. Traduzido, le document n'est pas traduit, donc on n'a que la version anglaise. Mégpedig, hogy a dokumentum nincs lefordítva, csupán az angol változatán rendelkezésre úgy gondolom, hogy ez egy, egyszerűen ellentmond az itt bevett rendszernek, és kérdezem, hogy nem volna lehetséges, hogy lehetséges ezen feltételek mellett szavazni. Ez teljesen ellentmond a parlament eh, eljárási szabályzatának, tudomásom szerint. A szakbizottságok ragaszkodtak hozzá, hogy szabadzunk, de hát én így a szavazáson nem tudok részt venni. Ami a tolmácsolás, a fordítást illeti, ez a plenárisra készül el. E, a GUE csoporthoz elküldték elvileg, az önök frakciójához elvileg elküldték az anyagot. Ez nem igaz, nincs meg ez a verziónk. Van egy tervezetünk, de nincs meg a teljes e, verzió. Se portugálul, se más nyelven. Igen, valóban meg tudom erősíteni azt, hogy a plenárisra lesz kész a, a fordítás, a különböző nyelvi verziók. Szeretném megkérdezni, hogy az április 20-ai jegyzőkönyvet megkapták-e, és hogyha nincsen ellenvetés ezzel kapcsolatban, és nincs ellenvetés, ahogy mondom, ugye április 20-án szavaztunk egy szövegről, ezt a szöveget megtárgyaltuk, a trialógus nagyon hosszú ideig tartott, hosszú, de gyümölcsöző tárgyalások vannak mögöttünk. Van itt egy szöveg előttünk, amely nem teljesen ugyanaz, mint amit április 20-án jóvá hagytunk, ezért most verifikálnunk kell azt, hogy el tudjuk-e ezt fogadni. Tehát a különböző szakbizottságok a triológus eredményeként kiadott szöveget el tudják-e fogadni. úgy hallom, hogy Roberto még hozzátesz néhány szót, mielőtt rátérünk a jelentéstevők hozzászólásáért. The floor to rapporteurs, really I would like mi, mielőtt megadnám az előadóknak a szót, gratulálni szeretnék a titkárság minden munkatársának, az elő árnyékjelentéstevőknek, a frakciók munkatársainak fantasztikus munkát végeztek. Valóban nagyon szoros volt a határidő, és azt hiszem, hogy a mandátumunkat teljesen figyelembe, a két szakbizottság mandátumát figyelembe véve nagyon jó eredményt értünk el. A GUE frakció kérésére pedig Portugálról is eljuttattuk a dokumentumot a frakciónak. Azt hiszem, hogy ez egy igazán nagy sikere az Európai Parlamentnek, a két szakbizottság komolyan együttműködött, köszönöm mindenkinek. Most pedig megadom a két előadónak a szót először hozzá Manuel kapszót. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a két elnöknek, a társjelentéstevőnek, Udo Bulmannak, minden árnyék jelentéstevőnek. Természetesen köszönetet mondok a két bizottság titkárságának is, illetve a frakciók munkatársainak, tanácsadóinak, frakciók um, munkatársainak, és Fájnának és Annának a frakciómból, a frakció munkatársak közül, és hadd mondjam el, hogy hatalmas munkát végeztünk, betartottuk a határidőt, ami nem, de most ez az eredménye mit van előttünk, az nem ugyanaz, mint az április 20-ai. Javítottunk a szövegen, rövid idő alatt nagy hosszadalmas vitát folytattunk. Az elején úgy tűnt, hogy nem sikerül a finanszírozás megoldani, de aztán csökkentettük 1 milliárd euróval az a Horizon 2020 és a Connecting Europe facility gyakorolt hatást, folytatjuk ezt a munkát, demokratikus legitimitást adtunk a projektnek, átláthatóságot, a scoreboarddal átláthatóságot hoztunk létre, és azokkal a jelentésekkel is, amelyek tehát be kell nyújtani. Ami az alapot illeti, hogyha ez jól működik, annál jobb, hogyha nem működik jól, akkor az Európai Bizottság benyújt egy jelentést ennek a módosításáról, és persze, hogyha nem működik jól, akkor be kell fejezni. Aztán a tanácsadói platform, ami, ami ingyenes, a magánszemélyek számára és a kkv számára csak egyharmadába kerül, a nagy cégek és a bankok fizetik meg gyakorlatilag ennek a fenntartási költségeit. Hadd mondjam el még egyszer, hogy köszönetet mondok ezért az új eszközért, ez teljesen más, mint eh, ami eddig volt. Ez segíteni fog a növekedést beindítani, a foglalkoztatást erősíteni, és a parlament kiváló munkát végzett, és az Európai Bizottság által javasolt alapon sokat javított. Ez működhet, ez a jövőben sikeres lehet, amely egy fontos lehetőség, de nagy kihívás is az kezdeményezetteknek, illetve a önkormányzatoknak remél, az, az bízom benne, hogy elérjük a célokat, a foglalkoztatás növekedést és a nagyobb versenyképességet. Köszönöm szépen, Udo Bulman. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Én is szeretnék köszönetet mondani a két bizottság elnöknek. Kilenc trialógus gyakran hajnalig, a legfontosabb a reggel, este 6, ó, 6 órakor kezdődött, és reggel fél nyolcig tartott. A titkárságnak is nagy megterhelés volt ez. Köszönöm a munkatársaknak, a titkárság munkatársainak. A képviselői irodákban, a frakciós irodákban sokan dolgoztak, és a két bizottsági elnöknek is köszönetet szeretnék mondani. Az első ülésen a két bizottsági elnök, elnök nem volt hajlandó odadni nekem a hitelkártya számát, hogy beruházni tudjak az FC-ben. Hozi Manuel és én azért, mert kék a szemünk, vagy nem kék a szemünk, vagy miért nem akartak mind bennünk megbízni, de most úgy tűnik, hogy együtt dönthetünk a Managing Director személyéről, nem tudom, hogy most odadnák-e a hitelkártyaszámukat, de azért elég nagy előrelépést értünk el. Mi magunk is meghatározhatjuk azt, hogy az alap hogyan alakul, a munkája hogy alakul, milyen munkatársak dolgoznak itt. Mindez nem csak az a bizottsági elnökök érdekében, hanem az adófizetők és a polgárok érdekében történt így. Úgy döntöttünk, és elértük azt, hogy vannak beruházási kritériumok, amelyek alapján nem a tegnapba, hanem a jövőben ruházunk be. Jövő orientált projektek, amelyekkel a KKV-kat lehet segíteni, modern infrastruktúrát létrehozni, gazdaság közeli infrastruktúrát. Mindezt új módszerekkel, új eszközökkel, amelyeket a szabályozásban megállapítottunk, és a végeredményben sikerült ezeket jól megfogalmazni. A beruházási irányelveket határoztunk meg, a tanács és a bizottság ezeket eddig mindig elutasította, de most az Európai Parlament együtt döntésével együtt ez szerepel a rendeletben. Aztán egy scoreboard is, egy eredménytábla, amely a delegált jogi aktusok alapján jön majd létre. Mi magunk tehát hatással vagyunk a projektek kiválasztására objektív hasznossági kritériumok alapján történik ez majd. Ez nagy előrelépés és nagy siker. Megállapítottuk, hogy a tagállamoknak be kell és be szabad ruházniuk ebbe az alapba. E, e, egy pénzügyileg e, elfogadható módon, és amely nagyobb növekedést és nagyobb foglalkoztatást tesz lehetővé. Az Európai Bizottság ilyen értelemben megfelelő nyilatkozatot fog elfogadni. José Manuel Fernándeznek szeretnék köszönetet mondani, nagy munkát, fontos munkát végzett a költségvetési politikában, és elértette, elérte azt, hogy az európai költségvetést megóvjuk, és egy jó kompromisszumot dolgozzunk ki. És a jövőben is képesek leszünk a károkat kiküszöbölni. Hiszen ezeket nem akarjuk megengedni. Szeretnék köszönetet mondani a két szakbizottságnak, az jelentéstevőknek. Azt mondtuk az elején, az első ülésen, hogyha sikerül valamit közösen létrehozni, akkor a parlament történelmet ír, ez a szakbizottsági határokon túlmutat, majd több foglalkoztatás, több beruházási tevékenység lesz lehetséges Európában. Köszönöm szépen, hogy az együttműködés szellemében dolgoztak velünk, nem pedig az elhatárolódás szellemében, és így sikerült előrelépni. Köszönöm, és remélem, hogy ezt a pozitív tapasztalatot újabb törvényhozási jogszabályalkotási munkában is érvényesíteni lehet. Thank you, thank you. Köszönjük szépen. És természetesen gratulálunk újból a két jelentéstevőnek. Igen. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Eh, intenzív pillanatok vannak mögöttünk, megterhelő pillanatok, ugye a reggel nyolcig tartó trialógust említeném, de mindez lehetővé tette az előrelépést, és a, az előttünk lévő szöveg nagy előrelépést jelent ahhoz képest, mint amit április 20-án elfogadtunk. Remélem, hogy ma egy nagyobb többséget fogunk elérni, mint akkor, és akkor most szavazni fogunk. A szavazókártyákat remélem mindenki elhozta, teszteljük a rendszer, teszt kéri a titkárság, ellenőrizzük, hogy működik a rendszer, megnyitom a szavazást. Ez csak egy teszt, teszt szavazás. Okay, now, now it Everybody has the card. Mindenki szavazott? Ketten vannak itt kártya nélkül, Guéban. Alors on va procéder. No, nos, akkor térjünk rá a szavazásra, megnyitom a szavazást. Vous n'avez pas tous voté. Még nem szavazott mindenki. Mi ketten nem szavaztak. Lezárom a szavazást. 28, 78. 78-an szavaztak, 63-an mellette, 14-en ellene, egy tartózkodás, és akinek nem volt itt a kártyája, az ellene szavazott 15-en ellene tehát. Jó, azt hiszem, hogy gratulálhatunk a jelentéstevőnek. Monsieur Gara? Karasz úr. Excuse me, my card was not working. A szavazókártyám nem működött. Ça fait 60 The plenary vote will take place the next mini session. A következő mini plenárison szavazunk erről a dossziéről. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Az EIB is felvette velünk a kapcsolatot, hogy a megállapodás előkészítését a végrehajtásról elkészítsük, lezárom az ülést, köszönöm. Köszönöm.